Colleagues, good morning. I think it's time. Köszöntöm a kollégákat. Mivel egy másik időponthoz is alkalmazkodnunk kell, itt az idő, hogy elkezdjük. 17 nyelvről és re lesz tolmácsolás, webstreamingen szerepel az ülésünk, és a 30. ülésünk jegyzőkönyve kiosztásra, kiküldésre került. Jobbamon Peter Bizenbach úr ül, aki a külügyi szolgálat Corporate Departmentjének vezetője, és Michael Krukert a baloldalamon, aki a System Diesel rendszerek mérnöki szakértője, kiváló szaktekintélyek, és neki adom meg akkor először a szót, hogy bevezesse a meghallgatásunkat. Tisztelt elnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívták a Bost a meghallgatásra, és lehetővé tették, hogy fontos munkájukhoz hozzájáruljak. Bizenbach Péternek hívnak, tehát a külügyi osztályát vezetem a Bosnak, és Michael Krüger van itt mellettem, aki a Bosch dízelrendszernek a fejlesztő osztályának a vezetője, és ahhoz, hogy pontosan tudja megfogalmazni, mit akarok, németül beszélek, ha megengedik. Engedjék meg, hogy először áttekintésre kezdjem cégünkről. A BAS Nemzetközi Technológiai Szolgáltató Vállalkozás Stuttgarti székhelyel és erőteljes európai profillal. Körülbelül 10%-át a forgalmunknak kutatásba és fejlesztésbe investáljuk, az, automobil ág, az autó ágazatban ez több mint 10%-os a Bosch 56 ezer embert foglalkoztat a világban, és 375 ezer dolgozónk van külső, 118 külső telephelyen. Az utóbbi évek során folyamatosan nagyon jó helyeket értünk el a találmányok bejelentése tekintetében. A Bosch nincs jegyezve a tőzsdén, 92%-ban a vállalat a Robert Bosch alapítvány tulajdona. Ugyanakkor az egyik legnagyobb autóbeszállítók vagyunk a világban, és ahogy ezt az írásos kérdésekben adott válaszunkban is leírtuk, a négy legnagyobb motorvezérlőegységgyártó között vagyunk, és ahogy a sajtó is beszámolt róla, mi is szállítottunk motorokat a Volkswagennek. Az EA189-es típusú motorból a 2 litereset és az 1,2 literes változatot, illetve az 1,6 literes változatot. Mi az elsőt, a másik kettőt pedig a Bosch versenytársai szolgáltatják. Bosch a befecskendezés szakértője, és számos szoftveres és hardveres megoldás kitalálója. Ha a dízel gépjárművek tesztjeit nézzük a német, francia, brit hatóságok által, akkor számos tesztelt márka és modell esetében ott volt a Bosch a tesztelt motorok között, és 14 motorunk megnyerte az NEDC valós vezetési körülmények között mért teszt eredményeinek versenyét. 13-14 gépjárműből pedig Bosféle vezérlőrendszert alkalmaz a motorjában. A technológia tehát rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy minden vezetési körülmény között csökkenteni tudjuk a kibocsátásokat. Azt reméljük, hogy miközben tőlünk információkat várnak, elismerik azt, hogy technológiailag lehetséges a jó motorvezérlő rendszerek kialakítása, és hogy a technológiai és kalibrálás tekintetében ez a kérdés nagyon komplex megközelítést igényel. Csak a komplex szoftveres rendszerek lehetnek képesek a megfelelő vezérlést biztosítani. A Bosch ezért támogatja azt a kötelezettséget, amit Európa szerte a hatóságok típus jóváhagyási rendszere előír, illetve elő kíván írni. Reméljük, hogy mai részvételünkkel ebben a veszmecserében hozzájárulhatunk a dízel technológia differenciált látásához. Engedjék meg, hogy világosan leszögezzen, hogy a dízel technológia alkalmas arra, hogy a gyártók nagyon alacsony kibocsátású motorokkal szerelt gépjárműveket hozzanak létre, ez a nitrogénoxidok tekintetében is lehetséges. Az ICCT és más teszthatóságok is ö, hangsúlyozzák ezt, és rámutatnak arra, hogy nagyon jó értékeket érnek el az, a gépjárművek, hogyha a ma rendelkezésre álló legjobb technológiákat építik beléjük. Az RDE típusú tesztek bevezetésével a jövőben minden dízel és benzines motor meg kell, hogy feleljen majd ezeknek a követelményeknek mint autógyártó, beszállító és technológia fejlesztők. Az EU szabályozásban mi a fejlesztés és az innováció kulcsát és mozgatórugóját látjuk, ezért a Bosch támogatta az LDE tesztek bevezetését, és a politikai elfogadottsághoz és a lakosság általi elfogadottsághoz is szükséges az, hogy jó motorokat építsünk, amelyek a valós vezetési körülmények között is kiválóan teljesítenek. A típus jóváhagyás szempontjából pedig az RDE bevezetését a most kifejezetten támogatja. A jövőbeli széndiokszid megtakarítások elérése érdekében nagyon magas hatékonyságú belsőégésű motorokra lesz szükség, a benzinbefecskendezés és a dízeltechnológia technológia ehhez további fejlődésen kell, hogy átmenjen. Az európai ipar egyébként továbbra is vezet, világszerte vezető szerepet ezen technológiák fejlesztésében. Mi magunk félmilliárd eurót fektetünk be a meghajtó rendszerek elektromos tételének fejlesztésébe, tehát készülünk a jövőre. Az elektromos tétel, illetve a hatékony belső motorok kombináció nem egymás kizáró, hanem egymás támogató alternatívák. Mi mindkét meghajtási típust úgy tekintjük, mint a jövőbeli széndiokszid csökkentés eszközeit. Ha el akarjuk érni az európai széndiokszid csökkentési célokat, akkor mindkét területen a lehető legjobban kell támaszkodnunk a, ebben, ezekben a technológiában rájövő potenciára. Reméljük, hogy mai előadásunkkal és válaszainkkal támogatjuk majd az Önök bizottságának a munkáját, és várjuk is a kérdéseiket. Meg akarunk felelni annak az elvárásnak, hogy átláthatóan működünk. Engedjék meg, hogy ebben az értelemben most már is leszögezzek valamit. Tudjuk, hogy a sajtóból sokan azt szűrték le, hogy a dízel szoftverek manipulációja, amely szerintünk is büntetendő cselekmény a Bost is érinti. A Bos együttműködik a vizsgálóhatóságokkal a különböző országokban. Az érzékeny jogi fel, keretfeltételek miatt a Bos azonban nem hajlandó, nem kíván az éppen zajló eljárások részleteiről nyilatkozni, mert biztos ma is felmerülnek majd olyan témák és kérdések, amelyek ezt feszegetik. Engedjék meg, hogy ezt előre leszögezzem hogy a függőben levő eljárásokra való tekintettel ezekben a részletekben ne kelljen megnyilatkoznom. Ugyanakkor garantálhatom önöknek, hogy vállalatunk nagyon komolyan veszi a vele szemben megfogalmazott vádakat, és nekünk is érdekünk, hogy a helyzet tisztázódjon. Ezért a Bosch a Volkswagen botrány kirobbanás után azonnal támogatta a nemzetközi vizsgálatot. Egyébként a szerződéses fogyasztóink, a vásárlóinkkal szembeni kötelezettségeink is erre köteleznek minket, de arra is, hogy ne áruljunk el részleteket az eljárásokról. Elnézést kérek ezért a előre leszögezett korlátozásáért, annak, hogy mire tudok válaszolni, de egyébként meg várom a kérdéseiket. Okay, no, no, no problem. It's a little bit old material, um, I think, in this room. Thank you very much, Mr. Biesenbach. Köszönöm szépen Biesenbach úr a bevezetőjét és a záró észrevételeit, megjegyzéseit is. Ezzel a kérdésben más vállalatokkal is tartunk meghallgatást, akiknek hasonló a helyzetük. Most akkor rátérnénk a kérdésekre, és kezdeném a jelentéskészítőnkkel. Spanyolul fogok beszélni, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, Kruger úr. Az első kérdésem, hogy vannak-e különbségek általánosságban az elektronikai vezérlőrendszerek között, amiket az európai piacra szánt gépjárművek és az amerikai piacra szánt gépjárművek között? Alapvetően minden egyes képjármű esetében, minden egyes márka esetében van egy úgymond személyre, autóra szabott megoldás, tehát egészen sokféle különböző megoldás létezik minden egyes egységre. Köszönöm szépen. Akkor azt kérdezném meg, hogy eh, esetleg ezt ki tudná, eh, hogy ez meg is magyarázhatja azt a botrányt, amivel jelenleg szembe kell néznünk. Also das ist jetzt ziemlich Hát ez spekuláció, erre nem tudok igazán válaszolni, nem tudom, hogy ez az oka, vagy sem ennek a botránynak. Eh, eh, Köszönöm szépen. Egy másik kérdés. Az elemzésében eh, ki tudná térni arra is, hogy az ön véleménye szerint lehetséges-e az, hogy a kibocsátási eredményeket manipulálják annélkül, hogy a vállalat nem tud róla technikailag, műszakilag megoldható-e ez? Also ehrlich gesagt, ich bin Őszintén szóval nem vagyok biztos benne, hogy jól értettem a kérdést. Esetleg pontosítaná a kérdést? I igen. Az ön véleménye szerint lehetséges-e műszaki szempontból, hogy úgy manipulálják a teszt eredményeket, a kibocsátási eredményeket, hogy azt manipulálják úgy, hogy erről a szállító nem is tud, tehát a gyártó nem is tud. es ist grundsätzlich so. Alapvetően az a helyzet, hogy a kibocsátási eredményért a gyártó felel, hiszen csak ő tudja azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egy képjármű egy bizonyos kibocsátási szintet betartson. Adok egy rövid példát. Itt nem csak a motor játszik szerepet, hanem a különböző ellenállás, légellenállás, a különböző hajtómű verziók, vagy az útborkolat, és itt tovább szerepet játszanak. Tehát tulajdonképpen csak a gyártó, amely a tanúsítás is kapja, tudja ezt. Az alkatrész beszállító, ugye a végleges kibocsátási eredménye nincs tisztában, hiszen ő a végső tesztelés sem maga végzi el. Köszönöm szépen, akkor szeretnék most eh, a jövőre vonatkozóan kérdezni. Megvan ez az új javaslat az Európai eh, Bizottságnak, ami a kibocsátásokra vonatkozik. Az ön véleménye szerint ez a javaslat lehetővé teszi-e, hogy elkerüljük az ilyen jellegű botrányokat? Gondolja-e, hogy más eh, intézkedéseket is lehetne hozni annak érdekében, hogy ne legyenek ilyen helyzetek a jövőben. Köszönöm. Ezek az új elemek, amely az új gépjárműipari szabályokban lefektetve lettek az Európai Unióban. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő intézkedések arra vonatkozóan, hogy az eddig nem igazán tisztázott, pontosított, homályos szabályozási pontokat pontosítsák, és itt Verhoeven úr kijelentésére is utalnék vissza, aki augusztus 30-án arra hivatkozott, hogy ugye világos volt, ismert volt az, hogy van különbség a kibocsátási eredményekben a tesztelés során, illetve a valós körülmények közötti üzemeltetés között, és ezt a jövőben figyelembe fogják venni, ezt úgy gondoljuk, hogy jó irány, és ezeket az erdélyi teszteket, amelyek valós körülmények között tesztelik majd az autókat, megfelelő megoldásnak tartjuk. Ez egy nagyon fontos pont. A másik fontos pont pedig az, már idén júliusban döntés is született erről, hogy a kibocsátás csökkentési stratégiát az európai típusjóvágyasi folyamat során átláthatóvá kell tenni, úgy gondoljuk, hogy ez a két pont fontos lépés abba az irányba, hogy az európai kibocsátás csökkentési szabályozás pontosítsuk. Köszönjük, Gelbrandi úr! Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Wiesenbach és Kruger úrnak is, hogy elfogadták a meghívásunkat, de ezt mindenképpen üdvözöljük. És természetesen és mértékben megértem azt, hogy nem tud olyan kérdésekbe belemenni, amelyek egyenre bűnügyi vizsgálat tárgyát képezik. A belső vizsgálatokra vonatkozóan, amit még 2015-ben intok. Mikor számítanak eznek a vizsgálatnak a lezárására, és vannak-e dokumentumok, amik ebből publikussá válnak, hogyha befejezték a belső vizsgálatukat? Also ich bin jetzt nem vagyok jogász, de ezek a vizsgálatok valóban tavaly szeptemberben megkezdődtek. Előrelépés történt, de nem zárultak le, és nem tudjuk pontosan, mikor fognak lezárulni ezek az eljárások. És hogy ezek az eredmények akkor publikussá válnak-e, közöteszik ezt, és mikor, ezt nem tudom, meg kell várni, hogy lezáruljanak az eljárások. Um, Köszönöm szépen. Szeretném megkérni, hogy válaszoljon egy írásos kérdésre, amit korábban kaptunk a, egy szoftver szakértőtől, aki a gépjármű szoftverekkel foglalkozik. És abban a válaszban azt mondta, és most itt említem, hogy a, az akusztikai funkció esetében, amelyik a vezetési profilt azonosítja, elméletileg ezt Bosch valósítja meg, és egy bele van kódolva az adat részbe a távolság vonatkozás. Ugyanakkor nem került beprogramozásra a Bosch által, hanem csak ezek ilyen dummy adatok voltak. Ezeket a paramétereket, hogyha megváltoztatják, az valószínűleg segíti a felfedezését az ilyenek. Mi a vélemény erről a nyilatkozatról? Köszönöm szépen a kérdést. Ez pontosan érinti azt, amiről már beszéltem. Belső-külső vizsgálatok tárgyát képezik ezek a kérdések, ezért nem szeretnék részletekbe bocsátkozni, és ezekre a kérdésekre válaszolni. Okay, well that, that... Köszönöm. Akkor ez eléggé sajnálatos, mert ezt egy általános kérdésnek lehetne tekinteni, de hát rendben. Meg tudja mondani, elnök, esetleg egy általános választ lehet-e adni erre a kérdésre, hogy a tehát van-e, ez, ez lehetséges lenne, kérdezi az elnök asszony. In theory? Elméletben, elméleti válasz. Man könnte doch auf allgemein an. Lehetne általánosan válaszolni erre, de a képviselő kérdésére ez nem lehet pontos válasz. Itt ugye a manipulációról, az akusztikus felismerésről volt szó, a kapcsolatáról, de én erre konkrétan nem szeretnék választ adni. It was more about, um... Inkább arról vonatkozott ez, hogy egy amerikai vállalat a szoftverbe dummy adatokat betáplálhat-e egy gyártó annak érdekében, hogy felfedezze azt, hogy, hogy tesztelték-e a gépkocsit. Másképpen szavazva, van-e benne egy olyan funkció, amiben a teszt funkciót megtalálja, és amit későbbiekben a gyártó fel tud használni. Mégiscsak valóban szívesen válaszolnak erre a kérdésre, nem a specifikus konkrét kérdésre, de a technológiai műszaki elemek összekapcsolására együttes használatáról szeretnék beszélni igen, itt van egy műszaki összefüggés, és Krüger úr megpróbál erre akkor választ is adni, hogy ez hogyan működik. Már itt ebben a szakbizottságban is elhangzott ez a Volkswagen-es kollégáktól. Alapvetően a szoftverben szükség is van arra, hogy felismerje a gépjármű azt, hogy tesztelés zajlik, hiszen vannak különböző stabilitási programok és körülmények, amelyeket fel kell ismerni. Tehát ha a szoftver például felismeri azt, hogy a négy kerék nem mozog, ami egy próbapadon valóban így fordul elő, akkor bizonyos rendszereket deaktiválni kell, mert különben nem megfelelő valós adatokat fog rögzíteni a mérés. Tehát ez egy létező dolog, és szükség is van erre a szoftverben, de nem az a célja, és nem is szabad illegálisan kibocsátás csökkentés manipulációra használni. Köszönjük szépen! I lost a few minutes. Egy kicsit itten elvesztem egy pár másodpercre. Nem igazán értem ezt a választ. Miért van szükség arra, hogy a szoftver felfedezze, hogy egy gépjárművet eh, éppen eh, futtató, futópadon eh, tesztelnek-e garázsban vagy máshogy? Miért van szükség erre a szoftverre, hogy a szoftver felhatta, felfedezze azt, hogy a gépjármű tesztüzemmódban működik? Tehát akkor még egyszer csak megismételhetem azt, amit az előbb elmondtam. Most átgondolom, hogyan is tudom ezt a legszemléletesebben elmondani. Hogyha a, a próbapadra kerül az autó, akkor megpróbálunk olyan körülményeket szimulálni, amelyekkel az utcán találkoz az autó, de hát ez nem azonos ez a helyzet. Vannak különböző szenzorok a gépjárműben, különböző stabilitási okoknál fogva, a különböző fék technológiák miatt érzékelik a, a kerekek fordulatszámát, de hogyha a, a próbapadon tesztelés során a négy kerék nem megfelelő fordulatszámot produkál, akkor a szenzorok téves információkat vagy hibát észlelnének, és ez befolyásolni az eredményt. Nem vagyok ennek szakértő, de minden esetre az a lényeg, hogy akkor a tesztelés során nem reprezentatív, nem megfelelő adatok kerülnének rögzítéses mérése. mérésre. Köszönjük szépen! Mr. úr, köszönöm szépen, megpróbálom németül feltenni a kérdésemet ez nagyon összetett dolog, mert túl bonyolult itt a fülembe különböző hangokat hallok különböző nyelveken, tehát németül, hogy megértsük. Önök sohasem gyártóként lépnek föl, hanem alkatrész beszállítóként. Ez helyes, helytálló, ugye? Tehát nem OM gyártó. És a Gebrandi úr kérdéséhez kapcsolódna az én keresem is. Tehát önök, a beszállítói, különböző kibocsátás rendszerrel kapcsolatos elemeknek. Ez így van, így van? Igen, szól a válasz. Akkor az a kérdés, hogy az, amit önök beszállítanak, az egy zárt rendszer, amit az OM, az eredeti gyártó már nem módosít, vagy pedig egy nyitott szoftverrendszer, amit módosítani lehet. Tehát rendben, az a helyzet alapvetően, hogy egy kibocsátási rendszer sok elemből, alrendszerből áll. Mondok egy példát. Például a befecskendezési rendszer, az is több elemből áll, pumpából, szivattyúból, fecskendőből, és így tovább. És több van, több a rendszer van. Befecskendezési rendszer, ott van a turbofeltöltő, aztán ott van az utókezelési rendszer, ezek mind-mind különböző elemekből állnak, szűrökből, katalizátorokból, szenzorokból, és így tovább, és így tovább. És ez így mindenhol végigkövethető, olyan, mint egy büfé, és aztán a gyártó a büféből összeválogatja azokat az elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az általa kitűzött célt el tudják érni. Nem tudom, ezzel választottam a kérdését? megpróbálom megérteni, hát én nem vagyok mérnök. Tehát önök kínálnak egy büfét, úgymond, és ott lehetősége nyílik a gyártónak arra, hogy úgy válogassa össze a menüt a büféből, hogy, hogy utána úgy módosíthassa az elemeket, és nem is akarok a Volkswagenről persze, mert akkor önök azonnal elhárítanák a kérdést, hogy ezt nem tudják megválaszolni. De általánosságban, tehát egy gyártó megteheti azt, hogy az önök segítsége nélkül úgy módosítja ezeket az elemeket, hogy a tesztelést kikerülje, manipulálja. Hát erre nem tudok pontosan választ adni, de hát itt ez a rendszer nem csak a Bosch elemeiből áll egy gyártó több beszállítóval dolgozik manapság. Ha mondjuk a befecskendezési rendszert nézzük a Bosnál, akkor um, valószínűleg, ha ezt a gyártó a Bostól rendeli, akkor valószínűleg más elemeket, nem a Bostól, de a katalizátort valószínűleg más beszállítótól fogja megrendelni. Tehát itt összes elem résznek az összjátékáról beszélünk itt, de ezt az összjátékot, a végső eredmény csak az ismeri, aki, maradjuk a büfénél, aki összeállította a maga kis étrendjét a büféből, és ő fogja a végső tesztelést is végezni, a típusú feladásán nem pedig a beszállító. Tehát önök azt mondták, hogy a termelések 10%-a a gépjármű iparba megy jól értettem. Nem, nem ezt akkor korrigáljuk. A kutatás, fejlesztési kiadásoknak több mint 10%-át fordítjuk gépjárműipari fejlesztésekre. De egyébként a forgalom 59%-a származik a gépjárműiparból, és mondjuk egy Volkswagen mértékű, nagyságú gyártó me mekkora arányt képviseli, tehát ez csak nem titkos. A mikrofont sajnos nem kapcsolt be úr, a vendégünk. Tehát én személy szerint a konkrét számot nem ismerem, de nem is tennénk közé, hiszen a Bosch és egy ügyfele üzleti kapcsolatát nem tesszük közzé ilyen részletekbe menően. Nehéz önöknek kérdéseket föltenni, hogyha önök szinte mindegyik erről elzárkóznak. Hm. Akkor inkább át is adom a kollégámnak a kérdezés lehetőségét. Én lepattantam önökről. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy eljöttek mindketten. Nekem is túl sok kérdésem van, de én meg angolra kell, hogy áttérjek, mert ezen a nyelven ismerem jobban ezt a kérdéskört. Engedjék meg, hogy a Fendi úr válaszére utaljak vissza, hogy ezeknek a szoftvereknek mi is a célja. Ön azt mondták, hogy fontos és lehetséges mérni, észrevenni, hogyha egy autó normál vezetési körülmények között szennyezőanyagokat bocsát ki, és hogy lehetnek hibák is a kibocsátás mérésében. Milyen hibákra gondolnak itt? Elképzelhető, hogy annyira hibás a mérés, hogy nem veszi észre, a káros anyagot, és mi azon szoftvereknek a célja, amelyek ezt a mérést nehezítik meg. Also, ähm, um, ganz ehrlich zu sein... Őszintén szóval ezt nem tudom százszázalékosan megválaszolni, mert többször kifejtettem, hogy az egész gépjárművet kell nézni, az elektronikus stabilitást is például, egy normális vezetési körülmény között minden négy kerék forog. Ha két kerék nem forogna, például ugye a labor körülmények között ezt meg lehet csinálni, lehet szimulálni ilyen helyzetet, akkor egy ilyen helyzetben a rendszer hibát detektálna, nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője, de azt, hogy ezt ki lehessen zárni, a szoftver például azt figyeli, hogy figyeli, hogy tesztkörülmények között van-e, vagy normál vezetési dinamikai körülmények között. De nincs annak kimerítő listája, hogy milyen hibák lehetnek a mérés során tehát nincs annak egy ipari normája, hogy erre meg erre meg erre kell figyelni, amikor mérik a kibocsátásokat, és ha nem is kimerít egy lista, de gondolom, hogy ezek a szakhivatalok, szakhatóságok tudják, hogy milyen hibák fordulhatnak elő, és mire kell odafigyelniük, nem? Nem tudom, hogy jól értettem a kérdését az, hogy ö, teszt körülmények között van a gépjármű, azt ö, tudta a Volkswagen szoftver, és azzal egyetértek, hogy ezt ö, visszaélésre felhasználni erkölcstelen, de a lehetséges hibák listájáról nem tudok. Ki határozza meg, hogy a rendeletek, vagy önök, a gyakorlati szakemberek, hogy, hogy a ilyesmi ne fordulhasson elő, és hogy a szabályokat betartsák. Úgy értem a kérdését, hogy kit bízott meg a Volkswagen azzal, hogy végrehajtsa a manipulációt. Erre nem tudok választ adni, de egy gépjármű össz egésze szempontjából és a típus ellenőrzés szempontjából egy biztos, hogy bizonyos mérési adatoknak meg kell felelnie a, amikor megkapja az engedélyt. De valóban igaz, és mindig is tudtuk, hogy a teszt eredmények és a reális vezetési körülmények között különbség van. Nem azért nem manipulálják ezeket, hanem mert lehetetlen abban a körülmények között teljesen normál vezetési körülményekhez hasonló körülményeket teremteni. Ez nem a manipuláció miatt van így, hanem ez gyakorlatilag lehetetlen, és a szabályozás ezért is elégedett meg azzal, hogy a laborteszt eredményeket elfogadja, azzal, hogy tudja, hogy ezek nem felelnek meg a valós vezetési körülményeknek, de ebben nincsen még manipuláció. Mivel kevés időm van, önök azt mondják, hogy az elém felelőssége az, hogy mit kezdenek a kustomizációval, hogy az önök szavát használjam. Van arra garancia, hogy ha egy önöktől vásárló, felhasználó autógyártó kustomizál egy önöktől kapott eszközt, akkor önök is felelősek ezért, vagy ilyenkor már nem felelősek azért az eszközért? Ez egy jó műszaki kérdés, megpróbálom megválaszolni. Felelősek vagyunk beszállítóként azért, hogy a komponenseket, amiket mi szállítunk, megfelelően integrálják a gépjárműbe. Ezért az integrációs folyamatokba be is vannak minket. A különbség az önkérdés és az én válaszom között az, hogy mi azonban nem vagyunk felelősek az egész gépjármű összadataiért. Tehát mi leszállítjuk az eszközt, a beszerelést felügyeljük, ajánlásokat teszünk, de az egész gépjárműért és kibocsátásáért nem vagyunk felelőssé Hölgyeim és Uraim, 25 éven át dolgoztam a Bosch egyik legnagyobb konkurensének a felügyelő tanácsában, a Continentálnál, és egy kicsit így nehezen tudnék bármit kérdezni a Bos képviselőitől. Eh, eh, I will speak in Swedish for the first time in... Svédül fogok beszélni az évben, ebben az évben először. Köszönöm szépen. Legalább meg, hogy legalább megpróbálnak válaszolni a kérdéseinkre. Én pedig szeretnék megpróbálni egy kicsit más megközelítést alkalmazni a már feltett kérdések fényében. Hogyha egy konstruktőr, egy gyártó önöktől rendel bizonyos alkatrészeket a járművéhez, akkor önöknek van-e valamilyen ellenőrzési lehetőségük, hogy amiket önök szállítanak, azok arra kerülnek, felfog, azok meg fognak felelni a törvény által előírt igényeknek. Ähm, ja, das ist so, es gibt natürlich... Igen, ez valóban így van, minden vállalatnál, Bosnál is van minőség ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszer, és ezzel biztosítani kívánjuk azt, hogy a kívánalmaknak az egyes elemek eleget tegyenek, de a részleteket eh, nem mondhatom el. Igen, ez egy kitűnő válasz a kérdésemre az szeretnénk megérteni, hogy tulajdonképpen mi is történt. Önök ugye gyártók és szállítók, alkatrészgyártók és szállítók, és a különböző darabjait szállítják egy gépjárműnek, egy egésznek a részeit. Például szállítanak ö, szoftvereket, és tudják, hogy a konstruktőr ezt ö, testre szabhatja, vagy módosíthatja a rendszert, vagy, vagy esetleg ö, el tudja érni az, hogy az a termék, amit önök szállítanak, az ö, másképpen módosításra kerül a konstruktőr által. Ja, also ich úgy gondolom, a kérdés, hogy feltették így ebben a formában nem teljesen megválaszolható. A szoftver több részből áll, van egyszer az úgynevezett platform, ez olyan funkciókat tartalmaz, funkcionális összefüggéseket, és akkor most mondok egy példát. Tehát, hogyha bizonyos mennyiséget kívánnak befecskendezni, akkor áram alá kell helyezni a befecskendező rendszert, mondjuk, ha azt mondjuk, hogy a nyomtató P betűt nyomtasson, az meg kell nyomni a P betűt. Ez egy nagyon alap funkciója egy szoftvernek, egy szoftver platformon vannak ilyen egyszerű és bonyolultabb funkciók, és nem csak a BOS, hanem a konkurencia is úgy jár itt, hogy van egy alap funkciós paletta, és utána a gyártók, az ügyfelek kérhetnek még specifikus testre szabott megoldásokat, ezeket vagy a Bosch, ez vagy a Bosch szeretje a kódot, és vagy pedig egy black boxot kínál föl, és egész egyszerűen, amit kapunk, azt beépítjük a szoftverbe. És hát itt nem csak a funkcionális összefüggésekből áll a szoftver, tehát ahogy a különböző jelzések összejátszanak, hanem hát az adatok is nagy szerepet játszanak. Tehát a szoftver az összjátéka a funkcióknak és a bejövő adatoknak. És vannak olyan funkciók, amelyek a gépjármű függőek, és ezeket mindenképpen a gyártó határozza meg, itt a kibocsátás is ide tartozik, és itt tovább. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Akkor még két kis kérdésem lenne. Az első eh, számokra eh, vonatkozik. Hány dízeljármű van Európában, amely olyan ellenőrzésekkel, olyan irányító rendszerrel működik, amit a Bosch szállít. A másik egy kiegészítő kérdés. Tehát önök biztos, úgy gondolják, hogy biztosak azon termékekben, amiket a konstruktőröknek szállítanak, biztosak-e abban, hogy amit szállítanak, az megfelel a jogszabályoknak és egyéb szabályozásoknak. Tehát hol történt a hiba, hol ö, történt a kisiklás, a konstruktőr esetleg valamit módosított utólagosan, vagy mi történt? Hát most egy kicsit azon gondolkodunk, hogy mi lenne a helyes szám, hogy hány ilyen gépjármű gurul Európa útjain, hát nem tudom konkrét választani, elnézést kérek, több generációja a gépjárműveknek, ugye Bosch elemekkel van eltelt. Esetleg az elnök azt kérdezi, írásban erre tudnak válaszolni? Igen, természetesen elnézést kérek, írásban szívesen utólag megadjuk a pontos választ, hány gépjárműt érint ez ami, tehát itt hány mű bos elemekkel, ugye ez a kérdés pontosan erre adunk majd választ. Aztán a másik kérdés arra vonatkozott, hogy ezek a bos elemek az Európa gépjárművekben megfelelően működnek, megfelelően hát az európai gépjárművek, amelyek az utakon járnak, azok a típusjóváhagyás során engedélyezve lettek, különböző vizsgálati eljárásokon keresztül mentek a BOS elemek is, és nem csak a műszaki minőség, hanem a jogszerűség kritériumonak is eleget kell tenni, ahhoz, hogy piacra jusson egy gépjármű. Ezt mi minden egyes ügyfelünknél feltételezzük, hogy ez megtörténik. És kérdés, hogy az általunk beszállított elemeket később módosítják -e? Ezt mi nem tudjuk, erre ezért nem is tudunk, nem akarunk válaszolni. Bermeo. Bermeo asszony, képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a Bos képviselőjének is, hogy eljöttek körünkbe. Még akkor is, hogyha attól tartok, az eddig adott válaszaik nem segítenek tisztázni a bizonytalanságokat. Három kérdést szeretnék feltenni. Néhány írásos választ is adtak, és ezen válaszokban elutasítanak minden felelősséget a kibocsátás manipulációval kapcsolatban, de azt elismerik, hogy a technológiát azt mégiscsak a gyártók hozták létre. Ugyanakkor az önvállalat csoportjuk félretett tartalékokat az esetleges szankciókra, amelyek az úgynevezett Dieselgate ügyjel kapcsolatban vetődhetnek fel. Levélváltások is történtek, amelyek kiszivárogtak, és amik 2008-2007, sőt 2005-ben is voltak ilyenek, amik a manipulációval kapcsolatosak. Ezek a levélváltások bizonyítottak. Tudnának-e adni néhány információt adni ezen nyilatkozatokkal kapcsolatban? Arra utalnak, hogy a POS igenis tudott arról, hogy a Volkswagennek szállított szoftverek olyanok voltak, amik lehetővé tették a manipulációt, amit aztán az amerikai hatóságok felfedtek. Ich kann Ihre Frage verstehen. Értem a kérdést, értem, hogy érdekeltek ezekben az információkban, kérem a megértésüket. Ez pontosan egy olyan felvetés, amely a külső és belső vizsgálatok tárgyát is képezi éppen ezért én nem tudok erre válaszolni, nem akarok válaszolni, nem akarok spekulációba bocsátkozni az eredmény megszületése előtt. Bosch es proveedor. Eh... Nos, a Bosch szállít eh, különböző eh, gépjárműgyártóknak, és a dízel kibocsátás eh, magasabb lesz, mint ami a nyilatkozatokban van, és ez függ a műszaki egyéb paraméterektől. A kérdésem az, hogy az a specifikus szoftver, amit a Bosch szállít, és itt visszatérek a korábbi válaszhoz, hogy különböző elemeket említett. Tehát ez a, ez a szoftver, ez feltétlenül szükséges volt-e ahhoz, hogy ezek a gyártók ö, teszt körülmények között az európai elérésemet megfelelő kibocsátásokat tudjanak prezentálni. Ich versuche mal zu antworten. Ich bin nicht Megpróbálok válaszolni, de nem vagyok biztos abban, hogy jól értettem a kérdést. Természetesen minden egyes motornál szükség van egy motorvezérlő egységre, ez a kibocsátás csökkentése stratégiának is egy központi eleme. Az autó kalibrációja során ez nagyon fontos. De, tehát, hogy valóban Bosch szállítja ezt, ezt szükséges szoftvert és technológiát, három nagy beszállító egyike vagyunk, a 159 EA, a volkswagen ez a motortípus például a mi elektronikánk, a szoftverünkkel működik. És akkor még egy kis kiegészítés, talán ez is hasznos lehet. Hát én a, ugye, úgy gondolják, hogy van egy kész szoftver, amit mi átadunk a gyártónak. Hát ezért így tűnik az önök kérdésében, de azért ez nem egészen így működik, ez nagyon le van egyszerűsítve. Hogyha például önök is kapnak egy Excel programot, akkor maguk töltik meg adatokkal ezt, és aztán ez alapján működik a szoftver. Tehát ez itt is így működik, adatok kerülnek be a szoftver és akkor történik valami. Most nagyon leegyszerűsítem. Tehát a szoftver az olyan nincsen. Mindenhol másképp működik az adatok fényében. Por último, quisiera saber si en... És akkor az utolsó kérdésem szeretném tudni, hogy egy, volt olyan időszak, amikor felvetődtek már elők, a külön, hogy különbség van a tényleges és az állítólagos kibocsátások között azon járműveknél, amelyekhez önök szállították az alkatrészeket. Volt-e erről tudomások, illetve beszéltek erről az egyes nemzeti hatóságokkal, például a nitrogénoxid kibocsátás vonatkozásában. Ezzel kapcsolatban azt mondhatom el, hogy a Bosch a politikai véleményalkotás folyamatában, az európai szabályozás továbbfejlesztésében jelen vagyunk, az európai átláthatósági irányelvek keretein belül mi is részt veszünk különböző konzultációkon, ahol a különböző szabályozási módosítások napirendre kerülnek, a Németország és az Európai eh, Beszállító Gépjárműipari Szolgáltatók Szövetségeiben is részt veszünk az előkészítő munkában, és vannak itt közzétett konzultációk is, amelyekre meghívnak minket, és részt veszünk a konzultációkban, és a politikai párbeszédben részt veszünk, nem valamennyi törvényhozó törvényalkotóval, de az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel kérnek bennünket, akkor műszaki szaktudásunkat is közre bocsátjuk a Brüsszelben más és a konzultáció keretében, amelyről beszéltem, de vállalatként is felkínáljuk azt, hogy a szakértőinket Brüsszelbe küldjük, hogy bizonyos kérdéseket megvilágítsanak, és sokszor kérnek is bennünket arra, hogy szervezzünk, találkozókat az Európai Bizottság képviselővel, vagy az Európai Parlament képviselővel együtt, helyszínen és szívesen megmutatjuk, hogy mit is fognak konkrétan szabályozni, tehát az említett formákban részt veszünk ebben most. Képárt úr. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttek körünkbe. Nem eh, igazán egyszerű kérdéseket feltenni, mert eh, elég gyorsan ö, olyan területre tévedünk, amire önök nem tudnak választani. De akkor inkább általánosabb válaszokat, kérdéseket tennék fel, amire tudnak változni. A bevezetőből kiderült, hogy a kibocsátás vezérlő technológia az minden vezetési körülmény között van, és ezeket ö, határértékeket be tudnak vinni bármilyen vezetési körülményre, igaz? ich glaube, Sie spielen jetzt ein bisschen drauf an nach dem Motto, was... Kicsit azt kéne megvizsgálni, hogy mi történik egy test során és a valóságban. A következőt lehet ezzel kapcsolatban elmondani. A technológiák folyamatosan fejlődnek. Most, ha a kipufogógáz visszavezetés technológiáját nézzük, erről nagyon sok sajtócikk volt, különböző hőfokokon gyártanak, fejlesztenek különböző visszavezető rendszereket, de megint csak, csak a autógyártó tudja ezt az eszközt jól beszer, beépíteni. A visszavezetés úgy működik, hogy a kipufogó gáz egy részét visszavezetem a motorba. Honnan jön ez a kipufogó? A turbóból, vagy a turbo utáni részről. Ez a nyomástól is függ, a turbo feltöltőben magasabb a nyomás, mint az utána levő szakaszban, és hol és hogyan vezetjük ezt vissza. Úgy kell ezt visszavezetni, hogy a dugattyú körül nagyjából egyenlő módon oszoljon el ez a gáz. Ehhez azonban egy szelepre van szükség, hova építsük be ezt a szelepet. Itt kell akkor egy hűtő rendszert is beépíteni. Ebből látható talán, Nézzük még a Wiener motor szimpóziumot, ahol ki van állítva egy Mercedes motor szétszedve, hogy a régi modell és az új modell közötti különbség az, hogy a fejlesztés révén egyre nagyobb szerepet kap ez a visszavezetés, és egyre alacsonyabb hőmérséklet mellett lehetséges ezt megvalósítani. Tehát minden nap történik vele. Just digesting the answer, but it... próbálom, próbálom megemészteni a válaszát, de úgy tűnik, hogy visszakilag le, meg lehet oldani, hogy a határértékek között maradjunk, és a jövőben ez valószínűleg még inkább így lesz. És akkor még egy kérdés, miután beszélt ezekre a feltételekről. Fizikailag logikus lenne, hogy tesztfázisban nem működik teljes mértékben, a, a, illetve hideg indításnál nem teljesen működik a rendszer, és magasabb lesz melegnél. Igen, ez alapvetően így van, egy bizonyos hőmérsékletre szükség van, például a katalizátorok is bizonyos hőmérsékleti keretek között tudnak működni. Ez kémia. De mit értünk a hidegindítás alatt? Ha azt értjük, hogy kint állt a fagyban az autó az utcán, vagy azt, hogy bementünk a pékhez öt percre, az nem ugyanaz. A hideg indításnak nyilván más emissziós kibocsátásai vannak, mint a meleg indításnak, és ezért nagyon fontos, hogy az emissziós értékeket hozzáigazítsuk a különböző fázisokhoz. Minden le, fázisban lehetséges minimalizálni, ha nem is lehet kiszűrni a káros kibocsátásokat. Engedje meg, hogy itt belekérdezek ebbe a hideg, kevés időnk van. Ha a német közlekedési miniszter a 63-ból 58 autó esetében azt állapítja meg, hogy hidegindítással jobban működnek az autók, mint melegindítással, akkor mindez csak szoftverekre vezethető vissza, mert fizikailag ez ellentmond a ön által is éppen elismert tényeknek. Ez szerintem egy spekulatív állítás. A katalizátorokat, amiket említettem, e, e, ezt, e, ezt már egy nálam is műszaki szakembernek kéne megválaszolnia, elnézést kérek ezért. A katalizátor csak egy része az emisszió kibocsátás. Jó, értem én, de ön világosan kifejtette a fizikáját a dolognak, én levonom magamnak a következtetéseket. Utolsó kérdés, mert nagyon hosszú volt a válasz. Van-e olyan tagállam, amely bármely azt kimondta volna, hogy az a szoftver, amelyel az önök rendszerei működnek, csak akkor legális, hogyha tesztkörülmények között használják. Tehát van annak bárhol írásos nyoma, hogy ilyeneket csak tesztkörülmények között szabad használni, ilyen szoftvereket? No. Nincs, nem tudok erről. Sean. Mrs. Évi. Évi asszony következik. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Szerettem volna feltenni a következő kérdést. A médiák, a sajtó úgy tűnik azt mondja, hogy hát a Bosch szólt a Volkswagennek, hogy a berendezések milyenek, illetve elmondta, hogy ha így vagy úgy használják, akkor ezt illegálisnak fogják tekinteni a járműveken. Vannak írásos elemek ezekről a nyilatkozatokról, amik bizonyítéként is szerepelhetnek. Úgy gondolom, hogy ezt megkapták, és kérték a lehetőséget, hogy érdekvédelmet foganatosítsanak, amennyiben a berendezéseket nem megfelelően használják fel, igaz? Nem értem igazán a kérdést, és hogy mire irányul. De ha jól értem, akkor viszont olyan mire irányul, amiről viszont nem foglalhatok állást. Posso immaginare, quindi anch'io mi... Igen, el tudom képzelni, és látom, hogy vagy legalábbis jegyzem, hogy nem tud erre a kérdésre válaszolni. Másik kérdés. Eddig elmondta véleményét, és szeretném megkérdezni, hogy a tapasztalata alapján lehetségesnek tűnik-e kialakítani egy olyan szoftvert vagy szoftver egységet más berendezésekkel együtt, amelyek képesek megállapítani, hogy a gépkocsik tesztelésre fognak kerülni az új mérési feltételekkel, és ez lehetővé tenni, hogy testre szabják a motort oly módon, hogy maximális szolgáltatást nyújtsanak kibocsátás csökkentés vonatkozásában. Äh, Akkor én most ezt a választ kockáztatom meg, hogy ez nagyon nehéz lesz. Mint tudják, mindig vannak újra és újra lehetőségek arra, hogy különböző biztonsági intézkedésekkel a bánunk, hogyan kerüljük meg ezeket, hogyha ezeket a hordozható kibocsátásmérő rendszereket beépítjük a gépjárművekbe, akkor azért eh, fontos, hogy minél kevesebb információt kapjon a gépjárműből. De ha egy ilyen utcai mérést kívánnak eh, végrehajtani, akkor fontos az is, hogy, hogy hol járnak, mekkora szakaszt tettek fel, hiszen kilométerre lebontva mérik a kibocsátást, és fontos, hogy ez egy önálló egység legyen, és ne lehessen manipulálni, hogy ilyen esetekre ne kerülhessen sor. Rendben, köszönöm szépen ezt a választ. akkor abból az alapelvből indulhatunk ki, hogy ezek végül is működhetnek, ezek a berendezések, legalábbis ezt reméljük. Másik kérdés az inkább a jövőre vonatkozik, és azt szeretnénk meglátni, hogy milyen mértékben lehet a jogszabályalkotással beavatkozni, annak érdekében, hogy javuljon ez a, jogszab- ez a szabályozás. Gondolja, hogy elegendő azt kérni a gyártóktól, hogy jelezzék, hogyha ilyen ö, berendezések vannak, akkor, amikor a ö, tanúsítvány, illetve a, az engedély kiadására kerül sor. És akkor így részletesen ismerjük mindazon műszaki elemeket, amelyek a szoftverrel kapcsolatosak, és amelyek az ellenőrző hatóságoknak átadásra kerülnek. Amely hatóságok akkor ténylegesen tudnánk elemezni, hogy konkrétan hogyan is működik az adott szoftver, ami garantálna egy teljes körű ellenőrzést, és ez lehetővé tenni, hogy ne csak a nyilatkozatra alapozzunk. Szabályozói szempontból a gépjárművek típusú válhagyásáért a gyártó fele, Amit a kibocsátás csökkentési stratégiát, illetve ezt szolgáló szoftver, itt eh, ugye az új szabály értelmében nyilvánosságra kell hozni, hogy mit alkalmaznak, milyen szoftvert alkalmaznak ez a nyilvánossá tétel az ISBS dosszié keretében, ez, az erre vonatkozó szabály irányába elfogadásra került, és most már érvényben van, de ez a típus jóváhagyásra vonatkozik. És nem csak a gyártóra vonatkozik ez, tehát természetesen a gépjárművet, mint egészet, rendszert maga a gyártó jelenti be típusú vágyásra. Ezt olvas így van. Köszönjük, Precel úr! Lenne még egy utólagos kérdésem egy már megadott írásbeli válaszsal kapcsolatban, méghozzá a második válaszra szeretnék rátérni. Itt alapvetően, ha jól értem, arról van szó, hogy saját szoftver kódokkal is dolgoznak, de a gyártótól kapott kódokat is beépítenek a szoftverbe. És ugye azt mondták, hogy normál esetben az eredeti gyártó az önök forráskódját nem ismeri. Ezzel kapcsolatban el tudnak mondani, hogy ez konkrétan hogy történik ebben a konkrét esetben, mi történt, itt más volt a helyzet, itt sem ismerte az eredeti gyártó a forráskodjukat? Mit ért az alatt, hogy ebben a konkrét esetben általános választ tudunk adni a technológiával kapcsolatban? Én konkrétan a Volkswagen esetét eh, értettem ez alatt a kérdés alatt. Ha erre akarnak rákérdezni, erre konkrét választ nem adhatunk. Ha általánosságban kérdezi, akkor tudunk válaszolni. Hát az általános összefüggés már írásban le lett írva, megkaptuk a választ, de ha nem adnak választ, a számomra az is egy érdekes válasz, az is információértékkel bír. Akkor viszont lenne még egy általános kérdésem is. Hogyha a gyártó kódjait beépítik a szoftverbe, akkor jól értettem, hogy, hogy önök nem is tudják, hogy végső soron mely adatokat gyűjti majd be a szoftver, de nem el, nem nyílik el lehetőség arra, hogy lássák azt, hogy olyan adatokat fognak begyűjteni, amelyek az önök megítélése szerint nem szükségesek. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Sajnálom, ezt tudom mondani. Hát nézzük meg, hogy egy ilyen szoftver mennyi adattal rendelkezik. 35 ezer címről beszélünk, egyre több. Ugye? Azt is az egyes lébelek címek pontosan mit fednek le, hát ezt a konkrét gépjármű nélkül nagyon ezt megítélni, és általában nem áll rendelkezésünkre a gépjármű, tehát nem, amikor jóvá hagynak egy gépjárműt, akkor utólag a Bosnál ezt nem mérik újra, vagy nem tesztelik újra, hát ez nem így történik. Tehát nagyon nehéz előre a gépjármű nélkül ezt megítélni. Ez lehetséges, nem kizárat, hogy vannak olyan rendkívüli szélséges, szélsőséges esetek, amikor ez látható előre, nem százszerzalékosan kizárató ez, de azért ez mindenképpen kivételt képez. Értem, tehát úgy értem én ezt, hogy láthatnák adott esetben, vagy hogy konkrét esetben látták-e, hogy milyen adatokról van szó, azt nem tudják megválaszolni, vagy nem akarják megválaszolni. Aztán ugye a fejlesztési osztályon is foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de hát minőségbiztosítása szempontból sem lenne fontos, hogy ezen dolgozzanak, hogy a jövőben a felelősséget el tudják hárítani. Igen, valóban ez így van. Igen, az alapján, ami jelenleg zajlik, ez alapján újra felülvizsgáltuk a belső folyamatainkat, és felülvizsgáljuk, és átdolgozzuk az eljárásunkat. Rendben. Meg tudnák mondani, hogy mely más autógyártóknak szállítanak még a Volkswagenen kívül? Dízel gépjárművekre gondolok. részleteket nem tudok mondani, de szinte mindegyiknek. Akkor most a Volkswagen botrány után önöknél voltak vizsgálatok más gyártókra vonatkozóan, hogy ott visszaértek -e esetleg az önök technológiájával? Ez a belső vizsgálat tárgyasajnos nem tudok válaszolni. Dann fürchte ich, wären alle weiteren Fragen von mir auch Gegenstand der internen Untersuchung. Herzlichen Dank. Akkor nincs is több kérdésem, mert úgy látom minden kérdés ilyennek minősül. És Kidek úr? Köszönöm elnök asszony. Krüger úr, Wiesenbach úrak, hogy eljöttek hogy itt vállalták a válaszadást, de azt de tudniuk kell, hogy ez a vizsgálóbizottság, Wiesenbach úr sok feltételt kapott önöktől, hogy mit nem szabad feltenünk. Ugye a büntetőjogi eljárással, a belső vizsgálattal, az amerikai belső vizsgálattal kapcsolatban sem kérdezhetünk. Mit jelent ez a belső vizsgálat? Annyit szabad róla tudni, hogy legalább ez lezárult? És ha lezárult, akkor tudnak választ adni? És ha lezárul, akkor majd tudnak választ adni? És elmondanák nekünk, hogy milyen belső és külső vizsgálatok zajlanak Már korábban is elmondtam, hogy nem tudom még, hogy mikor zárul le a belső eljárás nálunk. Ez egy hosszú, nehézkes folyamat, visszamegy vissza a múltba, tehát nem tudok ígérgetni itt, hogy a második kérdésre is válaszoljak, hogy a külső vizsgálat és a büntetőjogi vizsgálat eljárása hogy zajlik, ez volt a kérdés? hogy ki az, aki a külső vizsgálatot végzi önöknél és a Volkswagennél. Mert erről tudnunk kell, és szabad tudni. Az időtervelés bajunk van. Gyakorlatilag eddig még egy kérdésünkre sem kaptunk választ. Ez számunkra és önök számára is elpazarolt idő. Szerintem akár be is fejezhetnénk itt a mai vitát. Na, megpróbálok úgy fogalmazni, hogy tudjanak válaszolni. Tehát az, az 112 2 kapcsolatos válaszukban az szerepel, hogy a kódot az autógyártók igényei szerint írják. Krüger úr is elmondta, hogy a minőségellenőrzés biztosított, de jogi értelemben, amikor átadják a kódot, a szoftvert, akkor ott ö, ö, általános szabályok érvényesülnek, van egy, egy szerződés jogi értelemben a szoftver átadásáról, mikortól nem felelősek már önök, és melyik az a pillanat, amikor még önök a felelősök? Aláírnak-e valami olyasmit, hogy, hogy innentől kezdve a szoftver működését nem a BOS felelős? Hogy zajlik a jogi folyamat? Szív erre, de mivel nem jogász vagyok, erre nem tudok válaszolni. Amit erről tudunk, Krüger kollégám már elmondta, ezen túlmenően én nem ismerek ezzel kapcsolatos részleteket. Akkor ezt majd írásban föltesszük, és a jogi szolgálattal tárgyaltatjuk meg. Jó, akkor várjuk az írás, írásos választ. Az előző meghallgatásokat nyilván önök is követték, és a szakértők többször elmondták, hogy több száz mérnököt foglalkoztatnak a szoftveriparban, és a Volkswagen belső vizsgálatából most már kiderült, de fogalmazunk csak általánosan, hogy csak nagyon kevés mérnök foglalkozik ilyen szoftverekkel. Nos, akkor mi is az igazság? Mi a realisztikus nagyságrend? Hány szoftverfejlesztő van? Hogy az egyes szakértői csoportokat milyen mértékben vonják be nálunk egyes szoftverek fejlesztésébe. Ez egy nagyon egymással átfedésben levő párhuzamos folyamatok sokasága, és nem triviális eljárás, éppen ezért nagyon nehéz visszakövetni. De folyik ilyen irányú vizsgálat nálunk. Az ilyen technológiák során az együttműködés nagyon sokrétű, sokáig tart, sok egység érintett ezekben. Egy motor, egy motor ö, ö, irányító szoftver kifejlesztése sok éves folyamat, Ájtje kolléga a Volkswagen-től elmondta önöknek, hogy akár egy évtizedig is eltarthat még egy motort kifejlesztenek. Nehéz ezt lekövetni. Kiegészíteném. Ha ma egy belső égésű motort akarnak fejleszteni, akkor azt hadseregek fejlesztik, nagyon sok szakértelmet igényel. Ez a szoftverekre is érvényes, mert minden szoftver nagyon specializált és konkrét hardverekhez kapcsolódik. Vagy a, a visszavezető rendszerhez, a, a befecskendezési rendszerhez, a katalizátorokhoz, és ezért nagy munka megosztás van az egyes részkérdéseket mindig kevés mérnök vitatja meg együtt, de az összfolyamat viszont nagyon bonyolult és sok embert érintő. Köszönöm szépen. Dán tolmácsolás nincs, úgyhogy angolal próbálkozom, még akkor is, hogyha itt műszaki dolgokról van szó. Csak, hogy biztosan jól értem-e a struktúrát. Önök beszállítók, az OEM rendszerekhez, és alkatrészeket gyártanak a későbbi felhasználás céljából is, és van műszaki szolgáltatásuk is, tehát a vállalatoknak különböző tevékenységet folytat, igaz? Alkatrészt, szoftvert és műszaki szolgáltatást. Igen vagy nem? Ez valóban így van, ez az eredeti alkot, ó, alkatrész, üzletágnak nevezzük, igen, ez az üzleti portfóliónak egy része, ahogy elmondta. Technical... Rendben, a műszaki szolgálatok amely a egyébként az OEM-eket, tehát a szoftvereket is készíti, van-e valami kapcsolatok, kap-e bármilyen tanácsot vagy útmutatást, amikor például a Volkswagen számára gyártanak valamit. Például jogi, műszaki útmutatást, hasonlókat kapnak-e? Also bei den technischen Diensten ist das so. A műszaki szolgálatoknál. Ez ugyanúgy, most ha például egy befecskedező rendszer kiszálltuk, vagy bármilyen más rendszer kiszálltuk, akkor nagyon összetett rendszerről beszélünk. Tehát mindenképpen az ügyfélnek segítségre van szüksége, hogy hogyan is működik ez, és ezen kívül pedig tesse egy szabjukat, hiszen a befecskedező rendszernek be kell passzolni a motor, hát, de hát minden motor más, és tehát muszáj úgy kialakítani a befektető rendszert, hogy elférjen és más rendszerekkel jól együtt tudjon működni. Igen, az ügyfélnél műszaki szolgáltatásként, konzultációként eh, segítséget nyújtunk, és itt a műszaki kérdéseket is megbeszéljük. Azt is nem tudom, hogy jogi kérdésekről szól, csak azt tudom, hogy a műszaki részéről beszélünk, és, és segítség szolgál. Mondjuk a bizottságnak az új javaslatával foglalkozom, és az egyik javaslat, hogy az OEM-eket és a műszaki szolgáltatásokat valahogyan kapcsoljuk össze. A Volkswagen az önök műszaki szolgálatát használta a saját munkájuk elvégzéséhez, ugye? Vagy, vagy ez is bizalmas? Nem, ez nem bizalmas információ, de ezzel egy kicsit pontosítanám a dolgot. Tehát most a műszaki szolgál alatt, alatt mit értett, amikor a típusjóváhagyást előkészítik? Ez ugyanaz, például ez nem ugyanaz a műszaki szolgálat, amelyről Krüger beszélt. Mi azokról a szolgálatokról beszélünk, akik az egyes bors elemek beillesztéséről konzultálnak az ügyféllel. Tehát hogyan kell a mi bors elemeinket, amiket kiszállítunk, integrálni az ügyfél képjárművébe. Tehát ezen kívül van még egy másik műszaki segítségnyújtás, amit a típus jóváhagyás előkészítését szolgál, de ez nem a mi műszaki szolgálatunk. Köszönöm szépen, eh, én is ezek szerint mást értettem a kérdése alatt, és másképp értelmeztük ezt. Sulce úr? részemről, és köszönet illeti önöket, hogy eljöttek hozzánk, hiszen ez nem igazán egyszerű ez a helyzet az önök számára. Látom én, hogy amennyire tudnak, szeretnének válaszokkal szolgálni, de korlátokat is be kell tartani. Én magam is dolgoztam mérnökként, gépjárműipar beszéltek, de én nem vagyok elfogult, mint Henkel kollégám. Én magam mindig úgy tapasztaltam, egy nagyon kis beszállítólag dolgoztam önökhöz képest, de én úgy tapasztaltam, hogy egy OEM, egy eredeti gyártó tulajdonképpen a leges-leges legkisebb részletekben menően együtt dönt arról, hogy hogyan nézzen ezt ki, mindent átbeszélnek, hiszen tudni szeretnék, hogy pontosan mit kapnak a beszállítótól, mit, mit tudnak aztán a gépjárművel beletenni. Tehát egy olyan nagy beszállítanám, mint az önök cég, ez másképp néz ki. Tehát vannak olyan elemek, amelyek esetében egy gyártó, bármely gyártóra legyen szó, egyes esetekben már száz százalékig nem is tudja, hogy pontosan miből áll az az alkatrész, az elem, amelyet kétszer kapott a beszállítótól. Alapvetően igaza van, hát itt a száz százalék, ez abszolút érték, ez nehéz így kimondani, de azért a gyártók nagyon pontosan tudják, tudniuk is kell, hogy mit kapnak a beszállítótól, hogy megfelelően, észszerűen, jól integráltan tudják alkalmazni azt a termékükben. Akkor lenne még egy további kérdésem. Elmondták, hogy Brüsszelben is van irodájuk, és az Európai Uniós szinten hozott szabályok előkészítésében, a döntéshozatalban részt hoznak, részt vesznek, vagy legalábbis ismerik ezeket a folyamatokat. És volt olyan, hogy van olyan helyzet, amikor ők azt mondanák, hogy az, ami a kibocsátás csökkentés területén történt a múltban, amilyen határozatok, döntések születtek, hogy azok jelenleg Európában ilyen rövid időn belül technikailag, műszakilag nem megoldhatók, vagy óriási kihívást jelentett volna. Igen, ezekben a konzultációkban, eszmecserékben részt veszünk, mi a Bosch részéről műszaki koncertként úgy gondoljuk, hogy közre kell bocsátanunk azt a szaktudást, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő szabályok szülessenek, hogy kiderüljön, mennyire lehet ambiciózus egy kibocsátás csökkentési szabály, mi az, ami megvalósítható műszakilag. És azt hogy mondjam, egy pont van, ahol azért felhívtuk a figyelmet, hogy feltételes módon bizonyos következménye járhat a bizonyos eh, javaslat után. 2015. októberében született ugye egy javaslat az RDE tesztre, a valós helyzetben történő tesztelésre, és nagyon ambiciózus célokat tűzte ki 2017-re. Itt egy műszaki elemzést végeztünk, ezt közre is bocsátottuk, hogy a 2017-es bevezetése ezeknek a határértékeknek mit jelentene. Addig a rendelkezésre álló műszaki megoldásokkal meg lehetne ezt oldani, hogy a piacra kerüljön annyi gépjármű, hogy ez betartható legyen, és mm, ez a politikai cél, ez a piacon a határértékek a gépjármű flotta átalakításában megvalósítható lenne vagy sem. Ez egy műszaki dokumentum volt, ahol utaltunk arra, hogy a korlátozások, csökkentések milyen következményekkel járnának a gépjárműiparban, mennyire valósítható az és akkor feltételes következményként ezt leírtuk, hogy az RDE tesztek korai bevezetésénél nagyon komoly korlátozásokkal kellene számítani, különösen a dízel gépjárművek esetében Európában, és úgy gondoltuk, hogy műszaki és gazdasági szempontból is. Itt, itt fontos, hogy a politikai döntéshozó ezekkel a következményekkel, lehetséges következményekkel foglalkozzon. Köszönjük szépen. Eichhut úr. Vielen Dank. Ertug úr, köszönöm szépen. Bizemba, úr, Krüger úr, szeretném elmondani, hogy rendkívül sajnálom az, hogy egy ilyen jó hírű német vállalatnak kell itt megjelenni ezen a meghallgatáson, de föl kell tennem azt a kérdést, amit föl is akarok tennem. Ezek a nevek mondanak önöknek valamit? Nem, hangzik a válasz. Akkor segítek. Ez a két név, ez a két úriember, írták alá az önök cégénél a felelősségi nyilatkozatot. Csak ennyit az önök ismereteiről. Hát ezt nem tudjuk kommentálni, olyan információkkal rendelkezik a képviselő úr, amelyekkel én nem rendelkezem és ezzel kapcsolatban nem szeretnék tovább nyilatkozni. Rendben. Még egy kérdés. Az önök vállalatánál léteznek olyan mechanizmusok, olyan védelmi mechanizmusok, rendszerek, hogy megvédjék azokat, akik információkat szivárogtatnak ki. Tehát olyan emberekre, személyekre utalnak, akik külső hatóságokhoz, vagy akár az államügyészséghez fordulnak belső információkkal. Én nem ismerek ezzel kapcsolatos belső mechanizmusokat, hogy megvédjék, vagy ne védjék meg ezeket a személyeket, akik információkat szivárogtatnak ki. Tehát én saját ismeretém alapján nem tudok erre a kérdésre választani. Kérem a megértését. Köszönöm szépen! I'm not used, uh, Ismail, that you're so quick. Nem vagyok szóval Ismail, hogy ilyen gyorsan végeznél. Most Nibler asszony kapszott. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először én is szeretném megköszönni dr. Krügernek, dr. Bizenbaknak, hogy eljöttek, időt szakítanak erre a meghallgatásra. Amit én szeretném, hogy tisztázzunk, az a következő. Itt a vita során újra és halljuk azt, hogy a forráskódot nyilvánossá teszik-e vagy sem, és talán önök a műszaki szaktudásukkal segíthetnének nekem, hogy ez pontosan milyen hatása következményen járna, ha ezt nyilvánosságra tehát az önök szempontjából mit jelentene azt a forráskódot kötelezően nyilvánossá tenni? Akkor a kiiktató mechanizmusokat, a manipulációkat felderíthetnénk, vagy ennek nem, nincs ebben szerepe, tehát a forráskód mit fed le, milyen információkhoz jutatnánk. Ugye itt összetett hosszú fejlesztésekről beszél, több száz ezer program sorról beszélnek, hát ez a gyakorlatban hogy néz ki most, hogy néz ki a szoftverek forráskódját, kiadják-e azoknak a cégeknek, amelyekkel szorosan együttműködnek, mint a Volkswagen-nel. Tehát érdekelne, hogy a gyakorlatban mindezek hogy néznek ki. Általában valóban az ilyen szoftverekódok több százezer sorosak, néha milliós nagyságrendű a sorok száma, és nagyon bonyolultak. Tehát, ha ilyen alapon megpróbálna az ember mondjuk technológiai műszaki ellenőrző szolgálatok eljárni, akkor ez számukra megoldathatatlan feladatot jelentene. Ezért arra kényszerülünk, hogy le kell írnunk egyszerű szavakkal általában, hogy egyes szoftverek az Auxiliary Emission Strategy ben, hogy ezek hogy működnek, hogyan csökkentik a kibocsátásokat, és milyen feltételek között fog működni a kód. Ezt tisztán dokumentálnunk kell, és még ez is nagyon nagy munka és hatalmas kiegészítő anyag. Ezeket sokkal érdemesebb tanulmányozgatni, mint magát a kódot. Egyébként a jogalkotó számára is ez fontos lehet. Az európai jogalkotás ugye beszél a forráskódok nyilvánosságra hozásáról, de ha már erről beszélnek, akkor minden ide vonatkozó egy adott gépjárműben ö, egyszerre működő szoftver nyilvánosságra hozásáról kéne beszélni. Itt nem vagyunk még Európában, az ICD rendszer az USA-ban azonban már hasonlót valósít meg, és a típus jóváhagyás során az USA-ban hasonlót már alkalmaznak, és szerintünk hosszú távon nálunk is ez a helyes út. Köszönöm. Ez nagyon érdekes válasz volt. Ki ö, finom hangolja ezeket a programokat, mielőtt azok a piacra kerülnének. Kik az önön, önöknél a végső ellenőrzést végzők? Ezt már az autógyártók végzik, vagy önöknél zajlik? Az OEM ezért felelős, ők ellenőrzik az utolsó fázisában a szoftvert, ez egy elvileg lefektetett és gyakorlatban is működő gyakorlat. A Sender. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék visszatérni ahhoz, amit Wiesenbach úr mondott. Köszönöm mindazon információkat, amiket át tudnak adni. Említették azt a platformot, amelyet itt fel is vázoltak. Lehet-e on-off a különböző elemeket azonosítani, hogyha például futópadon van a gépkocsi, van egy lista a különböző eljárásokról, vagy mechanizmusokról, amelyek aktiválhatóak, vagy éppen dezaktiválhatóak. Önöknek van egy ilyen listájuk, eljárás listájuk a szoftverben? Äh, Nem vagyok benne biztos, hogy értem a kérdést. Többször említettek már listákat. Mit értenek ez alatt? Egyfajta checklistet, hogy mit kell kipipálnia a fejlesztőnek? Igen, a szoftvernek van egy, van egy platform, amihez hozzá lehet tenni különböző eljárásokat, különböző formulákat, aminek megfelelően, említette például ugye, hogyha a kerék forog vagy nem forog, nyilvánvalóan nem ugyanaz, hogy egy valós vezetési helyzetben van egy autó vagy egy próbapadon, de feltételezem, hogy minden egyes konstruktőr különböző eljárásokat kér, ami aktiválható vagy éppen nem, akkor, amikor futópadon működik az autó. És ezt esetleg átadhatják-e nekünk, mert nekünk pont azt akarja elérni, hogy az emisszió ö, ö, kontrollt kell átláthatóvá tenni. Ha az ICD az USA eljárását átveszük, vagy valami hasonlót végzünk, akkor különbséget lehet majd tenni a legitim szoftveres beavatkozások, anafok, és az elfogadhatatlanok között bizonyos alkatrészvédelmi szempont is ide tartozik, amikor ki kell kapcsolni ezeknek a rendszereknek. Ugyanakkor az egyes gyártóknak többnyire ez ipari titkai közé tartozik egyelőre. Ez a rendelettől függ, hogy ez titok marad-e vagy sem. But if there's de ha van egy ilyen lista, mert ez más kérdés, és jó lenne, hogyha ezt meg tudnák vizsgálni, hogy van-e ilyen, és ez mindenképpen nagyon érdekel bennünket. Nagyon röviden. A felelősséget illetően, és Vizenbáka említette azt a kérdést, amik a gyártóra hárulnak, illetve amiközben a különböző alkatrészekhez különböző felelősségek tartoznak. Tudják-e azt, hogy minden egyes ügyfelüket elemezték-e a különböző felelősségek szempontjából? Másfelől milyen mozgás van, tere van a Bosnak, hogy módosítsa az ügyfél megrendelését annak a jognak megfelelően, ami esetleg problémát okoz. Például le lehet-e az, hogy valamilyen megrendelést eleve módosítanak? Ezt a kérdést sajnos nem tudom megválaszolni, mert a, a mi üzleti kapcsolataink a vásárlóinkkal, ezeknek a részletei nem publikusak, illetve csak a vásárlóink jóváhagyásával közölhetők. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a vendégeinknek is, hogy eljöttek. A kérdéseket és a válaszok főként műszaki kérdésekről folynak, ezért én úgy érzem, hogy kicsit vissza kell térnem az erkölcsi kérdésekhez. Önök tudták, hogy a szoftverük azra kerül felhasználásra. Tehát azt szeretném megkérdezni, hogy miért nem próbálták meg felhívni a figyelmét a fogyasztóknak, hogyha szóltak a gyártóknak, és hogy akkor látták, hogy a hatóságok, mint például a bizottság is ugyanezt teszi, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat kerestek ezzel, de így visszatekintve, mennyire költséges lett végül, mind pénzben, mind erkölcsileg ez az egész ügy. Ähm, ich glaube nicht, dass es nem hiszem, hogy helytelenül cselekedtünk, mert az euró jogalkotás óta mindenki tudhatta, hogy különbség van a teszt eredmények és a valós vezetési körülmények között, mért eredmények között. Az autóipar megfelelt a technológiai követelményeknek, és az Euró 5-ös és 6-os kategóriák kapcsán egyetértettek ők is azzal, hogy lehetnek szigorúbbak az emisszió szabályok. És valóban sokat javultak a kibocsátási rendszerek a belső égésű motorok tekintetében, hogy Nekünk kellett volna inteni az autógyártókat arra, hogy mire ne használják a szoftvereket. Ezt úgy gondolom, hogy nem várhatják el tőlünk. Nem volt ilyen szabály, és nincs is értelme erről beszélni. És hogy mennyibe kerül ez a dolog? Hát igen, az egész ágazatot megrázta ez a botrány. És éppen ezért vagyunk érdekeltek abban, hogy a nálunk is zajló vizsgálat eredményeket hozzon, de hogy milyen eredmények születtek, azt viszont még nem tudjuk, illetve ha tudnánk sem, mondhatnánk egyelőre el. Köszönöm szépen. Akkor egy utolsó kérdést pillanatban még nagyon sok autó van kín az utcán, és túl sokat bocsájt ki. Tudjuk, hogy egy visszahívással és egy újra kalibrálásával a szoftvernak már mi önmagában kevesebbet bocsátanának ki ezek az autók. A kérdés, hogy az OEM meg tudja csinálni ezt a, az újrakalibrálást azért, hogy alacsonyabb legyen a kibocsátás. És ezt meg tudja tenni maga a gyártó, vagy pedig az önök segítségével eszközökkel lehet ezt megtenni, tehát alapvető az önök közreműködése. A kalibrálást az OM-nek kell elvégeznie, de az irányító rendszerben, hogy ez konkrétan hogy működjön a gépjárművel, azt csak a mi segítségünkkel tudják, de meg lehet oldani Például azt most tudjuk, hogy vannak olyan eszközök, amelyeket például 22 eh, eh, perc múlva lekapcsol. Hogyha ezt át akarják kalibrálni, ezt az önök segítsége nélkül meg lehet tenni, vagy nem? Ha a timerre gondol, akkor az OEM-nek meg kell állapítania először, hogy ezt a funkciót kibővítheti-e. Ezt mi a Bosch részéről nem tehetjük meg, csak az OEM rendelkezhet erről. Ez ugye összefügg az alkatrész védelemmel is, és ezt csak az OEM tudja megítélni, hogy egy adott gépjármű esetében mikor változtatható a timer működése, és mikor nem. Ezt a Bosch viszont nem tudja helyette eldönteni. Kiegészítés. Az különböző európai országokban a, nálunk Németországban a KVA, és máshol is a más OEM hatóságok. Dönthetnek egy ö, motor összeszerelési és szoftveres működés változtatásáról. Az ilyen változtatásokat csak a típus jóváhagyó hatóság hajthatja végre, de létezhet, létezik is ilyen eljárás. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttek. Lenne egy kérdésem a piacfelügyelettel kapcsolatban. Mint minden termék esetében a piacfelügyelő hatóságnak kell biztosítani azt, hogy a termék biztonságos legyen. Az autó most már sokkal inkább szoftver kérdése, mint műszaki, egyéb műszaki kérdés a piacfelügyelő hatóságok hogyan tudják azt biztosítani, hogy ők pontosan értik, hogy az önök szoftvere valójában mit tesz, és hogy esetleg nem használják-e arra, hogy a jogi előállásokat ezzel megkerüljék. Logikus következmény és az ebből következő kérdés az az, hogy véleményük szerint a hatóságok a típus jóváhagyáskor hozzá kell, hogy férjenek a forráskódokhoz a szoftvernél. ez az dem téma. Ami a kódot illeti, ezzel kapcsolatban a kollégám már erről a kollégám már beszélt. Ami az első kérdés illeti, itt kicsit túlmegy az én hatáskörömön ez a kérdés, hát tulajdonképpen a típus jóvágyó hatóságoknak kell ezt feltenni, hogy az ő jóvágyási tesztelési eljárásaikat hogyan alakítják ki részünkről annyit tudunk mondani, hogy a jóváhagyási eljárás tesztelés az a gyártó és a hatóságok közötti folyamat, amelyben mi beszállítóként nem teljes mértékben vagyunk bevonva. Igen, értem, de ugyanakkor most ugye egy új jogszabályról beszélünk típus jóváhagyás ügyében, és ezért lenne érdekes, hogy szeretnénk hallani az önök véleményét, mert önök foglalkoznak a szoftverrel, és ez az egyik leglényegesebb része a gépjármű gyártásnak. Egyet értenek el velem abban, hogy meg kellene változtatni a jelenlegi jóváhagyási rendszert, vagy eljárást? ja, aber das... Igen, de ez arra vonatkozik, amit már elmondtunk. Igen, egy alapvető változtatásra már sor került, ez egy július irányelv módosításon keresztül, hogy az alapvető a stratégia meghatározásra került, és ez a kisegítő kibocsátás csökkentő rendszer, ezáltal bejelentendő, illetve engedélyeztetendő lesz a jóváhagyás során a gyártó által. Igen, az Európai Bizottság az Európai Parlament döntése során. Nem tudom, hogy egyébként a parlamentnek mekkora szerepe volt ebben a döntésben, de alapvetően ami itt született döntés, ez már nagy részt végrehajtásra is került. Még egész röviden kiegészíthetném? Igen mi itt tulajdonképpen valóban érdekeltek vagyunk az AES, BS dosszínál, a e e kibocsátásokat is oldalon állunk, a szoftver tekintetében egy kicsit más a helyzet. Köszönöm. Itt egy kicsit köverednek a dolgok, de az utolsó hozzászólónk, Sadomos asszony, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy kaptam egy kis időt, hogy visszatérjek a kérdésemre a műszaki szolgáltatásra. Mert az önök weboldalon azt mondja, hogy a BOS technikai szolgáltatást nyúj az Európai Uniós személygépkocsiknál. Tehát az én kérdésem is azt mondta, hogy a Volkswagen nem az önök technik, műszaki szolgálatát használja. Jó, rendben. De az én kérdésem az az, hogy a házon belül Bosnál önök felhasználják-e azt a tapasztalatot, amit a műszaki szolgálatnál van, azok, akik e, például Volkswagen-nél dolgoznak. Tehát van-e valamilyen e, ismere tapasztalat csere a, szol, a műszaki szolgálatok között, akik tudják, hogy mi, mi ír elő a jogszabály, és azok, akik pedig beépítik a különböző alkatrészeket vagy eszközöket. Also, ich will nochmal die beiden most a két különbségre hívnám fel újra a figyelmet, amelyet már megvitattunk. Egyrészt ott vannak a műszaki szolgálatok, amelyek a, gyártó partnerei a típus jóváhagyás során. Ezek műszaki felügyeleti szervek, legalábbis Németországban így szerepelnek, nem tudom máshol ezeket hogy hívják. Tehát itt játszanak egyrészt szerepet a műszaki szolgálatok, de mi más műszaki szolgálatokra beszélünk, Krügerő és másra beszélt, amikor az egyes alkatrészek, elemek kiszállításánál, beépítésénél segítséget nyújt a bors az ügyfeleinek. Például itt e- említette ugye Krügerről a különböző motoroknál az integráció segítését, de ezt a két szolgálatot meg kell különböztetnünk, és remélem, hogy ezzel valamelyes meg is választottam a keres. Hát talán, de jó, hogy legalább a jövőre nézve itt meg osztottuk ezt a Egy általánosabb kérdést szeretnék. Hasznos lenne az új jogszabályban, amin most dolgozunk, a típus jóváhagyásnál, hogyha kidolgoznánk egy figyelemfelhívó rendszert, tehát hogyha valaki tud valamiről, ami nem igazi, nem, nem úgy van a valóságban, az információt adhasson a hatóságoknak. Ez hasznos lenne önök szerint, mint olyan vállalat, amely alkatrészeket besz, beszállító Also, äh, das kann ich nicht beurteilen. Ezt nem tudom megítélni, hogy mennyire észszerű lenne egy ilyen rendszer. Mi úgy látjuk, hogy, hogy a törvényi szabályozás, a típus jóváhagyás, kibocsátási határértékek és más rendelkezések szempontjából úgy gondolom, hogy világos és tervezhető keretet szabnak a beszállítók és a gyártók számára is. Az RDI tesztelés bevezetése, illetve a típus jóváhagyásnak a módosításai úgy gondolom jó irányba mutató lépések, hogy világosabbá váljon a helyzet. De úgy gondolom itt a vita során azért is kerül újra és újra néhány elem, mert például az ENSZ biz- gazdasági bizottságában ugye világszínvonalon globálisan harmonizált típusú jóváhagyásra törekednek, de egyelőre még vannak különbségek. Itt különböző szabályozási rendszerek ütköznek Európában, az Egyesült Államokban, és a bevezetendő elemek segítik majd azt, hogy az USA és az európai jóváhagyási rendszerek valamelyest közel legyenek egymáshoz, és a gyártók, beszállítók szempontjából ez kívánatos is lenne, ha globálisan ugyanazok lennének a típus vegyes kritériumai, hiszen a különböző termékek, különböző piacokon másképp jelennek meg, mások a szabályozói követelmények, és ezek különböző értelmezési lehetőségeket is tesznek lehetővé, és ezért azon kell dolgoznunk, hogy a különböző országokban nemzetileg szabályozott jóváhagyások, jóvágyási rendszereknek eleget tegyünk. Köszönjük szépen, ezzel lezárjuk a meghallgatásunkat. Még egyszer köszönetet mondani Krüger úrnak és Pizamás úrnak, eljöttek. Értékelhették, hogy némi frusztrációt szült az, hogy nem tudnak minden kérdésre választani. Megértjük, hogy miért, de azért itt komoly kérdőjelek maradtak még. Két dolog még, tehát lesznek még írásban bejutott kérdések, és Kádenbach asszony, ha lennének még kérdése, ön is írásban tegye fel ezeket, és a második pont, hogyha lehetőség nyílik erre, és hogyha lezárulnak a belső vizsgálatok, különösen olyan eredmények születnek, amelyeket nyilvánosságra hozhatnak, akkor nagyon érdekelne bennünket, hogy belelássunk ezekbe, és, és szeretnénk, hogyha a meghallgatásunkba, kutatásunkba, vizsgálatunkba belefolyatnának ezek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, és akkor a képviselők részre két bejelentés. Először a koordinátorok ülése szeptember 1-én, ugye és ezért az ott hozott döntések az önök dossziéjába bekerültek, a nincs elevetés, akkor ezt elfogadjuk, és a következő ülésünk szeptember 26-án kerül megrendezésre, ez egy nagyon fontos, az Egyesült Államok beli hatóságok, az EPA-val fogunk konzultálni, ez egy fontos ülés lesz, most pedig mindenkinek jó hazautat kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.